a kommunikációs csatornákat megnyitjuk. Emlékeztetnék arra, hogy fontos uniós partner Izrael, és a tisztelt házban a kollégák számos alkalommal kinyilvánították azt a szándékokat, hogy átfogó megoldásra van szükség a közel-keleten, ehhez pedig a régió stabilitását, illetve biztonságát kell elősegíteni. Biztonságot kell garantálni Izrael számára, és releváns, tisztességes közvetítőként kell fellépjen az Unió a jövőben Izrael és Palesztin, eh, Palesztina között a béke folyamatban. A tartós béke csak az erőszaktól való eh, tartózkodás elkötelezettsége, illetve az igazságosság melletti elköteleződés mentén alakulhat ki. A két államon alapuló megoldás ebben a régióban egymás mellettélést feltételez békében, biztonságban és elismert határok mellett. És emlékeztetnék arra is, hogy Izraelt számos alkalommal ö, kipécézték az ENSZ emberi jogi tanácsában, és ez itt nem igazságos, ne csak Izraelről legyen szó abban a régióban, amelyet külön választanak a többitől. És az EU a multilaterális rendszer támogatja, finanszírozza, és a tisztességes közvetítő szerep el kell, hogy ismerje, hogy Izrael a legerősebb demokrácia a régióban. Hozzászóló Réna képviselőtársunk a szocialisták és demokraták csoportjából. Merci. Le Conseil de sécurité réaffirme Köszönöm. A biztonsági tanács megerősítette, hogy az, hogy Izrael telepeket létesített a palesztin területen, amelyet 1967 óta elfoglalás alatt tart, az semmilyen jogi eszközzel nem indokolható, és megszegi a nemzetközi jogszabályokat, illetve a két állam megoldás akadálya jelenleg. Ez a 23-34-es határozat 16. cikke Cisjordánia és Kelet-Jeruzsálem nem tartoznak a, az izraeli államhoz. A 2012. E- november 19-ai állásfoglalás 16. pontjában is ez szerepel november 18-ai Pompeo nyilatkozat tovább provokálta a helyzetet. Mit kellene tennünk? Tiszteletben tartani a nemzetközi jogszabályokat és az európai jogot, és köszönöm Mogherini asszonynak azt a munkát, amit elvégzett, az, hogy tiszteletben tartotta a nemzetközi jogot és a 67-es határokat. November 12-én a határozat az Európai Uniónak és a tagállamoknak kötelességük címkével megkülönböztetni a palesztin területről, illetve az izraeli területről és a telepekről származó termékeket. Mi a parlamenthez tartozunk, ön pedig a bizottsághoz, be kell tartanunk a nemzetközi jogszabályokat, az európai jogot, ez a mi kötelességünk, ez a mi felelősségünk. Köszönöm. Következő hozzászóló Nárt képviselőtársunk a Rinyó Gruptól. El activo principal Köszönöm, elnök asszony. A nemzetközi megállapodásokban nem a katonai erő a legfontosabb, hanem a gazdasági potenciál. Az Európai Uniónak főszereplőnek kellene lennie stratégiai szinten részt vennie az izraeli-palesztin konfliktusban. De Izrael folyamatosan megszegi a e, negyedik Genfi egyezményt és az Európai Unióval kötött társulási megállapodását is. A demokratikus elvek tisztelete és az emberi jogok a megállapodás részét képezik, ezeket is megszegi Izrael. Én azt szeretném kérdezni, hogy mikor követeljük már meg, hogy ezt a megállapodást betartsa Izrael. És az amerikai úgynevezett szövetségesünk ő figyelmen kívül hagy minket, és elismeri Izrael szuverenitását az elfoglalt területeken. Nem vagyunk fontosak, nem tisztelnek minket, azért, mert mi sem tiszteljük saját magunkat. Fél évszázadnyi megszállás, ez elfogadhatatlan, ez tűrhetetlen. És teljesen nem felesleges elítélni Izraelt, cselekedni kell. Következő hozzászóló Szatúri képviselőtársunk a Zöldek képviselőcsoportjából. Merci, Madame la Présidente, Madame la... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony mielőtt az USA újra feltalálna a nemzetközi jogot. Én üdvözlöm az európai józanságot. Az Európai Unió bíróságának az ítélete, és megerősítette ezt az álláspontot, és Izraelt megkülönbözteti a Cisjordániában, illetve a Golán fensíkon eh, épített telepektől. És ez létfontosságú, mert valóban fékezi a béke folyamatot. 1967-ben eh, Jeruzsálem keleti része eh, figyelembevétele nélkül óriási növekedést mutatott a telepek számában és népességében, és ezért az izraeli Peace Now mozgalom is felhívta a problémára a figyelmet, és meg kell oldani a helyzetet, konkrét békét kell építeni, teremteni. A jogokat már kellően deklarálta az Európai Unió, most már érvényt kell szerezni ezeknek a jogoknak, és ehhez megfelelő eszközöket kell biztosítani. A bizottság a telepekről származó áruk megfelelő címkézése, eh, jelölése segítségével igyekszik alkalmazni a nemzetközi jogot, és ez már adjon is így. Köszönöm. Következő hozzászóló Lici képviselőtársunk az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportból. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Miután az USA külügyminisztere úgy gondolja, hogy a telepek nem jelentenek eh, gondot a nemzetközi jog szempontjából, viszont az Európai Unió azt követeli, hogy címkézzük azokat a termékeket, amelyek ezekről a telepekről származnak. Az Európai Unió miért nem eh, követeli meg a világ 200 másik hasonló területi konfliktusa esetében ugyanezt? Az USA-val szembeni reakciónk gyenge, nem vagyunk az USA oldalán. Izrael az egyetlen igazi demokrácia a közel-keleten. Hogyha van iszlám terrorizmus, mi milliárdokat adunk Törökországnak, egy olyan országnak, amely Ciprust foglal, Ciprus egy részét foglalt el. Szóló Vondra képviselőtársunk az európai konzervatívoktól Elnök asszony, igen. Azt gondolom, hogy a telepek ügye a szélesebb keretben értelmezendő, vagyis az izraeli-palesztin tárgyalások hátterében, és hogyha ezt kiemeljük belőle, az nem járó hozzá a béketeremtéshez. Izrael fontos partnere az uniónak a biztonság és a gazdaság terén, illetve a közös értékek szempontjából. Izraelre szükségünk van, és fordítva is. Az EU-nak relevánsnak kell maradnia a jövőbeni politikai folyamatban, Izrael-Palesztin viszonylatban, és fontos, hogy megőrizzük a tisztességes közvetítő imást, illetve szerepet, és a rossz kezelése a folyamatnak aláshatja a belénk vetett bizalmat. A béke az izraeliek és palesztinek között csak úgy jöhet létre, hogyha a palesztin történnek egy erőszakot elutasító valódi demokratikus egység állapotába kerülnek, és az EU pedig ne fizető, hanem egy résztvevő fél kell, hogy legyen, és a támogatásért a békét várjuk cserébe, az erőszakra való úszítást utasítsuk el, és az izraeli-palesztin konfliktust így rendezzük. Tartsák be a beszédidőre vonatkozó keretet. És a következő hozzászóló Anderson képviselőtársunk az európai baloldaltól. A Confian Shaw, a kártya Örülök, hogy itt lehetek ma, illetve szót kapok ebben a vitában. Mert az Európai Unió bírósága úgy ítélte meg, hogy az illegális telepekről származó árukat a palesztinektől elorzott területekről megfelelően kell jelölni. De nagyon egyetértek azzal, hogy a gazdasági oxigént elszívja Izrael a palesztin területektől, és nem lehet úgy béke, hogy az illegális telepek helyzetét ne rendezzük. És a, az illegális telepekkel folytatott kereskedés az bennünket is bevon cinkosként. támogattuk azt, hogy Írországban is tiltsák be a területről származó árukat, de az ír kormány ezt nem tette meg. A két államon alapuló megoldást színleg továbbra is támogatják, de a palesztin állam létrejöttét már nem, és veszélyes politika Izrael szempontjából is. Elnök az, hogy másfél percen van. Évek óta arról hallunk, hogy Izrael megsérti ezt és azt a jogot, és nem léptünk. Az Unió pedig a megszálló és a megszállott közé egyenlős egyenlete. Elnézést, azt hiszem félreértette, csak egy perce volt. Zászóló Castaldo, alelnök társam, a függetlenek képviselőtében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valószínűleg nem meglepő az, hogy Mike Pompeo egy ilyen radikális váltást jelentett be az USA külpolitikájában, Cisziordániával kapcsolatban. Most már ezt nem tartják illegálisnak és ellentétesnek a nemzetközi joggal. Az USA megváltoztatta az álláspontját, és most már nem eh, lehet tisztességes közvetítő a közel-keleten. Ez igazából nagy csapás a két megoldásnak. Konstruktívnak kell lennünk, Az USA nem akar már itt szerepet vállalni, ezért az EU-nak kell magára vállalnia ezt a szerepet, és egy komplex békefolyamatot kell beindítania. A közel-kelet lángokban áll, és eh, itt van még a palesztin-izraeli konfliktus is. Prioritást kell adni a fenntartató békének. Ugyanakkor nem szabad ezt mellékes dologként kezelni, az egész konfliktus erre a palesztin-izraeli konfliktusra megy vissza. Köszönöm a főképviselő asszony erőfeszítéseit, és remélem, hogy az új biztos, az új Európai Bizottság is már az ön kezdeményezését átveszi, és remélhetőleg egy új úti tervet tudunk kidolgozni, hogy egy új megoldás jöjjön létre. A saját bíróságunknak is van egy döntése, ezt is be kell tartanunk, annak érdekében, hogy hitelesek maradhassunk, különben ismételten elszabadulunk következő képviselőtársunk az európai köszönöm szépen elnök asszony kedves kollégák! itt politikai aspektus is van erkölcsi aspektus is van. az erkölcsi aspektus az az hogy az egyetlen zsidó államról beszélünk és a zsidók ősi otthonáról beszélünk, amelyek nem csak, hogy évszázadokon át, hanem év ezredeken át volt az otthonuk. Ki vagyunk mi az Európai Parlament részéről, hogy itt bármit elítéljünk. És itt van még a politikai aspektus is, hogyha mindentől külön választjuk ezeket a telepeket, akkor az nem csak, hogy a békefolyamatot sérti meg, ez, ez igazából csak egy aspektus. Az Európai Unió szerepe a békefolyamatban az az lehet, hogy mi közvetítők leszünk, pártatlan közvetítők, amely által hangsúlyozzuk azt, hogy biztonságra van szükség Izraelben, és erre a biztonságra van szükség, és ezért fontos az, hogy Izrael továbbra is ellenőrizze e, ezeket a területeket, ahol esetlegesen veszély leselkedhet a e, civilekre. Nagyon fontos az, hogy ez az ellenőrzés megmaradjon, és a béke folyamathoz az Európai Unió kell, mint e, pártatlan közvetítő. Izrael mellett kell állnunk, Izraelt kell támogatnunk, Izrael az egyetlen jogállam, az egyetlen demokrácia közel-keleten. Magarini asszony, köszönöm az ön munkáját, és én is azt fogom követelni az EU-tól. Következő hozzászóló Inszir képviselőtársunk a szocialisták és demokraták képviseletében. talman. Köszönöm, elnök asszony. Két demokratikus állam, Izrael és Palesztina békében él egymás mellett. Ez a valódi célunk de ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, ahhoz az kell, hogy mind a kettő tiszteletben tartsa a közösen hozott döntéseket és a nemzetközi jogot. A jelenlegi helyzet ennek pont az ellenkezője és egyes más nemzetközi szereplők, például az Egyesült Államok is hozzájárul a polarizációhoz, ahelyett, hogy segítene megoldást találni, például azzal, hogyha Jeruzsálembe költöztetné a nagykövetséget, vagy nyilatkozatot adna ki arról, hogy a eh, telepek nem voltak illegálisak. El kell ismerni Palesztinát. Svédország ezt 2014-ben már megtette, és ezt kellene tennie minden országnak. Az eddigi megoldás nem működött. Az Európai Unió Palesztinával kapcsolatos delegáció tagjaként én több cselekvést szeretnék látni. A telepekről is szó van, de a termékekről is, illetve a humanitárius segítségnyújtásról. 2014 óta vannak olyan épületek, olyan infrastruktúra, amelyet a tagállamok és az Európai Unió fizetett, ezek milliókba kerültek, és ezeket az izraeli hadsereg lerombolta. Ez elfogadhatatlan. Mit tesz a bizottság azért, hogy ez ne folytatódjon a továbbiakban, és mit tesz a bizottság azért, hogy biztosítsa, hogy ezeket kompenzációt kapunk? Tolog Rósá képviselőtársunk a Rinyó csoportból. Spoštovani, rešitev palestinskega vprašanja Köszönöm szépen. Trump eh, döntése miatt a megoldás egyre messzebb kerül, a humanitárius krízis mélyül. Nem lehet az, hogy a nemzetközi közösség saját érdekei miatt nem kíván tartós megoldást találni, és inkább fenntartja ezt a státuszkót. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak a kétállamú megoldást kell támogatnia, Izraelnek pedig meg kell, be kell szüntetnie a telepek építését a palesztin területeken. Vissza kell térni a tárgyaló asztalhoz, és a tartós megoldást kell keresni Függetlenül a legutóbbi fejlemények miatt továbbra is tény az, hogy ezt a kérdést nem lehet csak a tárgyalása meg. Hozzászóló Dowding képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Thank you, Madam President, High Representative colleagues. Köszönöm szépen, főképviselő asszony, kedves kollégák! Itt az ideje, hogy az Európai Unió előrelépjen, és a béke közvetítője legyen Izrael és Palesztina között. Ehhez a nemzetközi joghoz való feltétlen ragaszkodás szükséges. Ezért olyan fontos a múlt heti bírósági ítélet, az illegális izraeli telepekről származó termékeket most fel kell címkézni, most pedig konkrét lépésekkel kell betartatni ezt az ítéletet. Ez az első lépés. A jövőben az Európai Uniónak tilalmat kell bevezetnie az összes unióba irányuló termékre a és ugyanezt kellene tenni Észak-Ciprussal és a Krímfélszigete. Ott már sikerült ez, akkor miért ne sikerülne itt is? Az ENSZ-nek pedig nyilvánosságra kellene hoznia az izraeli telepeken működő vállalkozások listáját, amelyek profitálnak az ottani növekedésből, építkezésből. Világos üzenetet kell küldeni a világnak. A megszállás legitimizálása és a nemzetközi jog megsértése nagyon konkrét kihatásokkal, következményekkel fog járni. Azt szeretném megkérdezni a főképviselő asszonytól és az utódjától, hogy milyen más konkrét lépéseket fog tenni az EU annak biztosítására, hogy a nemzetközi jogot továbbra is alapként kezeljük a közelkeleti béke folyamatban. És megadom a szót Szakrágyi képviselőtársunknak az Európai Konzervatívok képviseletében. Děkuji, paní předsedající. Já se musím přiznat, že jsem vždycky nervózní. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben gyakran beszélünk Izrael témájáról, viszont nagyon ö, ö, kevés alkalommal sikerül valami kiegyensúlyozott megoldást találnunk. Látnunk kell azt, hogy mi fontos Európa számára, és mi lehet előnyös az európai állampolgárok számára. Meg kell néznünk a geopolitikai térképet, és látnunk kell azt, hogy Izrael nagyon fontos regionális partnerünk, tehát a legfontosabb partnerünk a régióban, legalábbis a biztonság szempontjából. Gyakran beszélünk európai értékekről, el kell fogadnunk azt, hogy Izrael sok szempontból megfelel ezeknek az értékeknek, jogállamiság van, demokrácia van, és igazából európai ország, még akkor is, hogyha nem az európai kontinensen van. Tehát szolidárisnak kell lennünk Izraellel szemben, főként az egyre inkább növekvő antiszemitizmus a legtöbb európai országban, és nem szabad aláásni Izrael, eh, Izraelt, ez csak az antiszemitizmust erősítő kiegyensúlyozott megoldást kell, és legyünk szoldásak Izraellel. Urbán Crespo úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió nem lehet az apartheid cinkosa Palesztinában. Intézményi eh, és katonai súlyos elnyomás történt, és az Európai Unió cinkossá vált abban, amelytől a palesztinok folyamatosan szenvednek. Az emberjogi záradék szerepel az Izrael társadalási megállapodásában is, ez sem számít, és azok a szervezetek sem figyelnek erre oda, amelyeknek tudniuk kéne, hogy bűncselekményeket követnek el a palesztinok ellen. Az emberi jogi jogsértések ellen fel kell lépni, és pont ezért a civil társadalmat nem szabad kriminalizálni, valódi intézkedéseket kell hozni, és szolidárisnak kell lenni a palesztin néppel az izraeli fegyverek ellen embargót kell bevezetni, és be kell eh, tiltani azoknak a termékeknek az importját, amelyek az illegális telepekről származnak. Nem eh, nézhetünk tovább félre, konkrét intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Mr. Nicolau. Nicolau Alavanos kapja meg másfél percre szót. Köszönöm szépen az Egyesült Államok az illegális telepeket elismeri. Ezzel legitimálja a megszállást, az annektálást az Izrael által elfoglalt területeken. És Jeruzsálemet is elismeri Izrael fővárosának, ami a palesztinok arcú csapása, és ennek a pusztító következményei meg fognak jelenni. Komoly felelőssége van az Európai Uniónak is. Az egyenlő távolságtartás az elkövetőtől és az áldozattól nem megfelelő hozzáállás, és az izraeli politikát ez csak bátorítja Cisjordániában, illetve Gázában. Tehát komoly a felelőssége az európai intézményeknek amikor Izrael bővítik az együttműködést a gazdaságban, illetve a védelmi iparban. Azt kérjük, hogy ismerjék el a palesztin államot Kelet-Jeruzsálemmel fővárosaként, és a palesztin menekülteket engedjék vissza a családjaikhoz, és minden politikai foglyot azonnal engedjenek szabadon. A palesztin államot 14 uniós tagállam már elismerte, és az én hazám is többek között elfogadta parlamenti szinten. A következő felszólaló Asimakopulo, a képviselő asszony, két perc. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. Azt gondolom, hogy sem vakok, sem süketek, sem némák nem vagyunk. Hallottuk az unió álláspontját erről a kérdésről, a főképviselő asszony ezt elismételte ma is, és sokszor hallottuk már a múltban is. Múlt héten pedig hallhattuk Donald Trumptól és Pompeo külügyminisztertől is a véleményét. Évtizedek óta látjuk azt, hogy terror támadások történnek az, az izraeli civilek ellen. Saját szememmel is láttam egy olyan kibucban, amely nagyon közel van a gázai övezethez, hogy négy éves kisgyerekek haltak meg a saját házukban. Saját szememmel láttam az izraeli falvakban, a Golan fensíkon, hogy a helyieket sokszor emberi pajsként használják. az izraeli polgárok ellen indítanak rakétákat, és azt gondolom, hogy Izrael teljesen jogosan aggódik a biztonsága miatt, de az Európai Unió sem néma, nagyon világosan kimondtuk a múltban is, hogy a békét és a stabilitást támogatjuk ebben a régióban. Az Izrael az egyik legközelebbi szövetségesünk, és közös értékeink és érdekeink vannak arra lenne szükség, hogy egy bilaterális napirenden tudjuk megerősíteni az izrael való kapcsolatot, ezt kellene prioritásnak kezelnie az újonnan megválasztott bizottságnak. De ezt a szorosabb együttműködést a béke szolgálatába kell állítani, ez lenne az unió érdeke is, ez teszi lehetővé azt, hogy megerősítsük a közvetítő szerepünket a jelenlegi politikai stabilitást tekintve azt gondolom, hogy a parlamentnek tanúságot kellene tennie a felelősség tudatáról, és nem szabadna támadni ezt az országot. Nem vagyunk sem vakok, sem süketek ugyanis. Köszönjük. Elnézést, de nagyon hosszan hozzászólok listája. Jóval véget ért a frakciók nevében hozzászólok. Elnézést, az elnökváltás okozott egy kis zavart. Most Ávram asszony következik egy percben. Szeretném most itt üdvözölni Mogherini asszony kiegyensúlyozott bemutatóját a palesztin és izraeli helyzetről. Szeretném emlékeztetni a házat és azokat, akik követik a vitánkat, hogy Izrael az egyetlen demokrácia a térségben, és talán arra lenne inkább szükség, hogy a többi országot ösztönözzük arra, hogy lépjenek a demokratizálódás útjára. Úgy gondolom, több mindent könnyebb lenne megoldani a közel-keleten, hogyha ez így történne. Ami a telepek kérdését illeti, ezt a tárgyalási keret része, részévé kell tenni Izrael és a palesztin hatóság között. Az egyik oldal soha nem járult hozzá a béke erősítéséhez. Izrael szövetségesünk, barátunk és fontos kereskedelmi partnerünk ami a biztonságot, innovációt, mezőgazdaságot, terrorizmus elleni fellépést, vagy akár a klímaváltozás elleni küzdelmet illeti, Izrael nagyon sokat tudna adni Európának. Tehát nem szabad elidegenítenünk a barátainkat azzal, hogy minden egyes alkalommal rájuk mutogatunk, ahelyett, hogy a régió hátterét és összetett jelenét vizsgálnánk. Tehát én arra kérem az EU-t, hogy legyen őszinte és kiegyensúlyozott közvetítő, mert így lehet csak hosszan békét teremteni ebben a régióban. Köszönöm. Next speaker is Mr. Horwood. Horwood úr következik egy percre. Köszönöm szépen. Mindössze néhány nap telt el attól, hogy a venezuelai, iráni és egyiptomi rezsimhez csatlakozott Írország a Human Rights Watch kitiltásával, és én ezt nagyon sajnálatosnak tartom, Izrael ennél többre képes. A Trump és Netanyahu együttműködés pedig tönkreteszi a tartós béke e, reményét. A cisjordániai a telepek nemzetközi joggal való összefüggése semmiképpen nem azt mutatja, hogy ezek ne lennének illegálisak. Ez téves állítás, és a két államon alapuló megoldást aláássa ez a megközelítés. Évtizedek óta csak a vázlata él ennek az elképzelésnek, de ez az egyetlen reális esély a békére. Izrael fennmaradásának a jogát én védelmezem, de ugyanúgy, ahogy a palesztinok államisághoz fűződő jogát is megvédendőnek tartom. És több éve teljesítik az államiság feltételeit, legalábbis Cisjordániában mérsékelt arab vezetéssel rendelkeznek, és remélem, hogy felismeri az új izraeli vezetés, hogy a legjobb érdekét az szolgálja, hogyha Palesztinával együttműködik, és elismeri a legitim vezetést, és a nyomás gyakorlással tudunk ebben segíteni. Majid, one minute, please. Majid képviselő, egy percre. My message to the heroic Palestinian... A hősies palesztin embernek az az az üzenetem a következő. Több millió európai van, akik eh, a vasfüggöny miatt eh, mögött eh, megszállás alatt nőttek fel. Ezek az európaiak és szövetségeseik volt, hogy baloldaliak voltak, volt, hogy jobboldaliak voltak, ők ismerték a megszállás szörnyűségeit. És a parlamenti barátomnak azt mondom, adjunk a palesztinoknak, amit magunktól is elvárnánk. Az EU-ban felhasz, gyártott fegyvereket nem lehet felhasználni, a gyerekeket olyanek eh, megvelők. Hogyha a telepek illegálisak, akkor az onnan származó termékek is illegálisak. Emlékezzünk Nelson Mandela szavaira, aki azt mondta, hogy szabadságunk nem lehet teljes, a palesztin nem szabad. Mrs. Michels. Michels asszony, egy perc, tisztelt elnök úr, Magarini asszony. Egyértelműen egyetértünk abban, hogy Pompeo és Trump jóváhagyása a telepekkel kapcsolatban a nemzetközi jogot eh, lábbal tiporja. Újabb eh, kilakoltatások lesznek a luxemburgi eh, külügyminiszternek volt egy javaslata Kelet-Jeruzsálem fővárosával, viszont ez nagyon jó, de ez csak egy megoldási javaslat nem tudjuk ezt megvédeni, akkor hogyha állandóan a béke folyamat elbukik, és mennyire hiteles a mi közel-keleti politikánk akkor, hogyha egyrésztről van egyfajta politikánk Törökország a Libyával kapcsolatban, és mennyire vagyunk hitelesek akkor, hogyha a tagállamok a nemzetközi eh, eh, joggal szemben fegyvereket adnak el. Egy nemzetközi konferenciára van szükség, hogy megtaláljuk a hiteles válaszokat. Mr. Mixer. Egy percben Mixer úr következik. Főképviselőasszony, kedves Federika, hadd mondjak köszönetet a kiváló együttműködésért az elmúlt öt évben, és a személyes elköteleződését is köszönöm azért, hogy Izrael és Palesztina között ez a megoldhatatlan konfliktus végre megoldódhatjon, és azt is köszönöm, hogy az Unió egységéért ilyen sokat tett ebben a folyamatban. A két állam megoldás az egyetlen igazságos kimenetele ennek a konfliktusnak, és ez egy olyan meggyőző megoldás, amely Izrael legitim biztonsági aggájait illetve az államiság szabályait is tiszteletben tartja. Az unió támogatása ez iránt egyértelmű és következetes volt, és ennek így is kell maradnia. A telepesi tevékenység akadályozza a béke folyamatot, és ezért kell világosan kifejtenünk az álláspontunkat ezzel szemben. Ugyanez érvényes a nemrégi amerikai nyilatkozatra is, amely támogatná ezeket a telepeket. Azt gondolom, hogy a következetlen, a nemzetközi jognak nem megfelelő egyszer intézkedések eredményt hoznának. Mr. Bautha Diaz úr következik egy percben. Yes, Köszönöm, elnök úr. A nemzetközi jog betartása minden állam feladata. Azt gondolom, abban valamennyien egyetértünk, hogy Izrael sem lehet kivétel ez alól. Mogherini asszony engem nyugtalanít az, hogy egyes résztvevők egyre kevésbé titkolják az izrael szembeni ellenszenvüket. Az antiszemitizmus az egyik legkomolyabb probléma Európában. Tavaly az alapjogokról beszéltünk, és az Európai Unióban több mint egyharmad volt azok aránya, akik zsidó származásuk miatt diszkriminációban részesültek. A Jomkipur ünnep alatti támadás is borzalmas dolog. Ha megengedjük azt, hogy a zsidó polgáraink támadásokat szenvedjenek el, az elfogadhatatlan. Ez egy nagy kudarc, és ezért mi is felelősek vagyunk. Aktívan részt kell venni az Európai Uniónak ennek a megállításában. Köszönöm. Mr. Kiziljürek képviselő kapja meg egy percre a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, Mogherini asszony, ismét el, el szeretném mondani, hogy az USA elfogadhatatlan Izrael intézkedéseket legitimál, illetve fogad el. És itt egészen konkrétan arra gondolok, hogy legitimálja a telepeket, és áthelyezi Jeruzsálembe a nagykövetséget. A Golán fenség ismert problémáit követően. Az Európai Unió nem maradhat érzéketlen a palesztinok szenvedésére, problémáira, nyomást kell gyakorolni Izraelre annak érdekében, hogy hagyja abba a telepépítést és elköteleződjön egy úti terv mellett, amely két államon épülő alapuló megoldáshoz vezet. Elítélendőnek tartom az Egyesült Államok hozzáállását, és háborús cselekmény a telepek létrehozása. Szantos asszony egy perc Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Gratulálok eh, az utolsó parlamenti felszólalásához. Nagyon egyszerűen meg kell adnunk ezt a dilemmát. A két állam megoldás az egyetlen olyan megoldás, amelyet garantálni lehet a palesztinok számára az emberi jogokat, de Izrael számára is. Az amerikai kormány azt állította, hogy nem illegálisak a telepek, viszont mi úgy véljük, hogy ez megsérti a nemzetközi jogot. Ez nem segít egyáltalán a megoldás megtalálásában aláássa a tartós béke eh, kiépítését. Az Európai Uniónak nem csak szavakkal kell eh, megoldást keresnie, hanem tettekkel is tenni kell azért, hogy eh, erről beszéljünk egy állásolási iritványban például. Villomszem képviselő egy percre. Az izraeli telepek a palesztin területen egyértelműen sértik a nemzetközi jogot. De nem egyszerűen erről van szó, hanem ezzel akadályozzák, illetve késleltetik a béke folyamatot is. Ezt nem tűrhetjük, nem fogadhatjuk el, hogy Trump és Netanyahu lábbal tiporja az emberi jogokat a továbbiakban is. Tehát létfontosságú, hogy az Európai Unió együtt szerezzen érvényt a nemzetközi jognak. Ebből következően tilalmat kell hirdetnünk a termékek behozatalára a megszállt területekről. A palesztin állam elismerése szintén létfontosságú, és meg kell engednünk a szabadságot a palesztin. Sanchez Amor. One. Sanchez Amor úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Mogherini asszony a munkát, amit az elmúlt években végzett. Ami a nemzetközi amerikai politikát illeti, nem mehetünk el emellett szó nélkül, ugyanis egy olyan megszállás történt Izraelben, amely gyakorlatilag a Helsinki biztonsági rendszert kidobja az ablakon. Erre az esetre alkalmazhatjuk azt, hogy egy ugyanolyan megszállásról van szó, mint a Krimfélsziget esetében, vagy hogyha Törökország Szíriában nem tudom hány hónapig vagy évig ott marad, akkor már e, legitim gazdája lenne ennek a területnek? Ez igaz lehet Izraelre is? Ez a kérdés, ami bennem felmerült. Azt szeretném mondani, hogy soha nem lehet olyan szabály, amely alapján az agresszió legitim megoldás lenne. A nemzetközi kapcsolatok lényegét támadta meg ezzel Izrael. Köszönöm. Sir Majorino. Majorino úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Federica mindent, amit tett. Nagy aggodalommal tekintünk az izraeli-palesztin helyzetre. Ez egy olyan helyzet, amely Európát és a nemzetközi közösséget arra kényszeríti, hogy cselekedjen. A két állam megoldás irányába kell haladnunk. Ez egy olyan álláspont, amelynek a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia, az, hogy Izrael békében élhessen nemzetközileg elismert határok között, és a palesztin népnek is um, ugyanígy kell élnie saját államában elismert határokkal, saját legitimitással és szuverenitással. Mindent meg kell tenni, amit tudunk, szembe kell szállni az ellentétes erőkkel. Netanyahu telepei nagyon rossz destabilizációs tényezőt jelentenek, konfliktust okoznak. Mrs. Fajon, one minute Fájon asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Valóban az ön mandátuma lejárt, köszönjük az eddigi kitörő munkát. Izrael és Palesztina kérdése ismételten az erőszak jegyében áll, a helyzet egyre inkább rosszabbodik. A megoldás a párbeszéd és a béke folyamat lenne, de ez mindkettő egyelőre megbukott. Ezt megmérgezi, megmérgezik az USA és Trump lépései, a legutóbb például a cisziodánai telepekkel kapcsolatos hozzászólás. Az Európai Bíróság legutóbbi döntése az az volt, hogy egyetemben meg kell jelölni a telepekről származott termékeket. A zsidó telepek ha háborús büntetet jelentenek, az is meglepő egyáltalán, hogy az EU még elfogadja ezeket a termékeket. Ezeknek a termékeknek nincsen Európában helye, a bizottságnak gyorsan kell cselekednie annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntését végrehajtsák, hiszen a területeket Izrael teljes mértékben el akarja foglalni. Pont. L-abitazzjonijiet iż. Għagġu Saliba képviselő. Kupat palestinjan umma illegali taħt il. Elnök úr, biztos asszony, a, az izraeli telepek illegálisak, és nagyon egyértelmű volt ezzel kapcsolatban Izrael politikája. Remélem, hogy mi nem fogunk ebben véleményt váltani. A Trump adminisztráció a nemzetközi jog aláásásával eh, fenyegeti a régióban a békét és a biztonságot. Ahelyett, hogy eh, csatlakoznánk egymáshoz abban, hogy egy eh, békés kétállami megoldást tudjunk találni, ez a jelenlegi helyzet tovább mélyíti a, az árkokat, és veszélyezteti azt, hogy a két állam megoldás valaha megvalósuljon. Nincs mentség arra, hogy a nemzetközi jogot alássa valaki. Ezért van szükségünk arra, hogy azonnal leállítsuk ezt a telepes tevékenységet, és kitiltsuk a telepesek termékeit az Európai Unióból. Enélkül ugyanis tovább tápláljuk ezt a konfliktust, és a Gáza övezetben eszkalálódhat a helyzet. Az erőszaknak és az arra való buzításnak meg kell szűnnie, az embereket biztonságban kell tudni, és ezt meg kell oldani bármiáron. Most következik a spontán hozzászólások ideje. Catch the Eye, Kelehen képviselőnek adom meg a szót előre bocsátom, hogy Izrael jogát a védelemre, a békére, biztonságra elismerem, de jártam Cisjordániában, testközelben láttam a megszállás következményeit, illetve hogy ellehetetleníti a palesztin államot. Ne legyenek illúzióink. Az az elképzelés, hogy folyamatosan elveheti a palesztin területek egyre nagyobb részét Izrael, az teljesen lehetetlenné teszi a tartós békét. És Palesztinát szépen lassan teljesen megsemmisíti ez a megszállás. És az ö, Egyesült Államok külön megbízottja nem úgy jelenek meg, mint aki tisztességes közvetítőként tevékenykedik, az uniónak ezzé kell válnia. Izrael jogán nem változtat ez, hogy létezzen, de közben gondoskodni kell arról, hogy a jövőbeni béke zálogaként a két állami megoldás megszülessen. Írországban én is támogattam azt, hogy ne hozzunk be termékeket a megszállt területekről, és ennek kell szélesebb körben érvényt szerezni. Rocsinski képviselő. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor, amikor Spanyolországban eh, elüldözték eh, az embereket, akkor is azt mondtuk, hogy békében kell tudni eh, élni. Lengyelországban és a nácik által sok szörnyűség történt. Kiedy studiowałem, mój kolega ze studiów palestyńczyk Nidal tłumaczył mi, że Palesztyn... Egy palesztin ismerősöm azt mondta, hogy azért van a palesztinoknak joga a palesztin területekhez, mert Izmael Ábrahám fia volt. a Emlékezni kell azonban azokra a büntetekre is, amelyek történtek ezen a területen. Európának eh, józan eszére kell támaszkodnia. Mr. Wallace? Wallace képviselő. I cannot see him in the chamber. De nem látom őt itt az ülésteremben és Tárla képviselőnek adom meg a szót. Israel is embedded. Köszönöm. Izrael egy nagyon ellenséges közel-keleti térségben van, csak egy három és fél órás repülőt választja el Bécstől Tel Avivot. Ez azt jelenti, hogy egy izraeli konfliktus esetében nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Izraelt úgymond ellenséges országok veszik körül, amelyek nem akarnak mást, csak letörölni ezt az országot a térképről. Ezért van egy, nekik az egyik legmodernebb védelmi rendszerük. Egyszerűen azért, mert naponta meg kell védeniük az országukat. Izrael az egyetlen demokratikus állam a régióban, és megérdemli az Európai Unió teljes körű támogatását. Izrael a partnerünk, és garantálja az Európai Unió biztonságát is. Az EU-nak relevánsnak kell maradnia a politikai folyamatban Izrael és Palesztina között, és úgy is kell látszania, mint kiegyensúlyozott és őszinte partnernek. Ward. Ward asszony. Az Egyesült Államok külügyminiszterének az a nyilatkozata, hogy az izraeli telepek a megszállt palesztin területeken továbbá már nem számítanak illegálisnak, az megdöbbentő. Ők mindent megtettek, hogy destabilizálják a két állam megoldást. Jeruzsálembe mozgatták el a követséget, és elismerték az izraeli szuverenitást a Golan fensíkon. A telepek továbbra is illegálisak. Az, hogy Trump ezeket jóváhagyta, az nem változtatja meg a e, nemzetközi jogot. Az összes telepes tevékenységet illegálisnak kell ítélni, mert ezek megakadályozzák a két állam megoldást és a békét. Ezért ezzel, fel, ezzel le kell számolni. A palesztina képviselői elítélték ezt a nyilatkozatot, mivel ez a béke folyamatot és az Egyesült Államok hitelességét is aláássa. Ezek a telepek illegálisak, és a nemzetközi jog értelmében fenyegetik a két állam megoldást, és a béke útjában állnak. Felszólítjuk az izraeli kormányt arra, hogy állítsa le ezt a káros telepesi gyakorlatot. Köszönjük, Valasz úr, készen áll? Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mogherini asszony kritizálta az izraeli illegális telepeket különböző alkalmakkor, és igaza is van, de döntő intézkedést kell uniós részről tenni Izrael ellen, mert azt nem tudjuk befolyásolni, hogy az USA eh, megengedi Izraelnek, hogy a palesztinokkal szemben jogellenes intézkedéseket tegyen, sőt, népírtáshoz eh, folyamodjon. A két állami megoldásról is szólt, ez bizony halott, már menthetetlen. Egy állami megoldásra van szükség, amelyben a palesztinek és az izraeliek is jogosultak minden demokratikus és emberi jogra. És hallottunk a palesztin menekültek helyzetéről, és biztosítani kell a hazájukba való visszatérés lehetőségét. Semmi más nem működik. Az USA mit tehet Izraellel? Bármit, de csak addig, ameddig az Unió tűri. Köszönöm. Csuhudáru. Csuhudáru képviselő doamnă președintă din păcate această situație revoltătoare durează de mult. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a megdöbbentő helyzet már túl régóta tart. Ami történt, azt, ami történik, azt nem is lehet leírni. Én sürgősségi orvos vagyok, és tudom, hogy a politikai játszmák mögött emberek vannak, elvesztett életek és rengeteg szenvedés az EU-nak, az Európai Parlamentnek le kell ültetni az érintetteket a tárgyalóasztalhoz azért, hogy egy jó megoldást lehessen találni. Túl sok idő telt el, és remélem, hogy az Európai Bizottság majd megtalálja a megfelelő megoldást, hogy ilyen megdöbbentő tények ne forduljanak elő. Remélhetőleg ezt meg lehet oldani, az EU-ban lehet bízni. Our last speaker in... Ön volt az utolsó hozzászóló a spontán felszólalások sorában. Most ismételten megadom a szót Mogherini asszonynak, az Európai Unió külügyi főképviselőjének. Köszönöm szépen! Biztos vagyok abban, hogy az új Európai Bizottság, az új e, főképviselő, és nem csak, hogy feljegyzi mindazt, amit önök elmondtak ma ebben a vitában, hanem megtalálják a módját annak is, hogy az Európai Unió és tagállamának egységét megőrizzék, hogy megőrizzék az erős álláspontunkat, amelyel megvédjük a nemzetközi jogot, és megtartják a kapcsolatokat, koderációt a többi szereplővel is a világon, az arab világban is, de nem csak ott, hiszen olyanokkal is meg kell tartani kapcsolatot, hogy tudják a helyzetet, bölcsnek és reálisnak kell lennünk. Úgy vélem, hogy láthatjuk majd azt, hogy milyen fajta további intézkedés lehet tenni annak érdekében, hogy segítsük a helyzet javulását. El kell kerülni azt, hogy a legrosszabb visszafordítatatlanná váljon. Vannak olyan idők, amikor erről lehet lépni, de vannak olyan helyzetek, amikor egy bizonyos fajta időben, időszakban bölcsnek kell lennünk, és meg kell próbálnunk elkerülni azt, hogy a legrosszabb késztényé váljon, visszafordítatlaná váljon. Nagyon sokszor beszéltem az érintettekkel a régióban, és úgy véltem, hogy ebben az időszakban ezt kell tennünk, el kell kerülnünk azt, hogy előforduljon az, hogy a pozitív aspektusok a meg kell valósítani azt, hogy a megoldást meg lehessen valósítani. Volt egy dolog, amit hallottam a vita során, és ez nagy benyomást tett rám. Itt van a telepek helyzete egyrésztről, viszont itt van az is, amit mi tettünk eddig, és amit folytatni fogunk az Európai Intézmények részéről, hogy az arab-izraeli, a palesztin-izraeli konfliktus, hiszen itt két konfliktusról van szó egyben, hogy ez megoldódjon, de mindemellett itt van még az a szerep is, amit az Európai Unió játszik a nemzetközi jogon alapuló rendszer meg őrzésében. Valaki azt mondta itt, hogy igen, vitatják a telepeket, de ezek nem illegálisak. Remélem, hogy az Európai Unió nem fog olyan helyzetbe kerülni, amikor már a nemzetközi jogot fogják vitatni. Ez nagyon veszélyes lehet. Én tudom, hogy vannak különbségek, Az Európai Bizottságnak abban kell segítenie, hogy feloldja a blokkolást, az akadályokat ebben a folyamatban, és segíteni kell Izraelnek a nemzetközi jog végrehajtásában. De az Európai Parlament képviselőinek is tudni kell azt, hogy a nemzetközi jogról nem lehet vitát nyitni, ezt be kell tartani. És hogyha itt arról vitázunk, hogy a nemzetközi jog hol uh, ejtett hibát, akkor már szerintem rossz úton járunk. Thank you, Mrs. Mogherini. Köszönöm szépen, Mogherini asszony, lezárom a vitát. A következő napi rendi pontunk a bizottság alelnökének és az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőnek nyilatkozata a tágabb értelemben vett közel-keleti régióban kialakult helyzet, beleértve az iráni, iraki és libanoni válságot is témáról. Emlékeztetnék arra, hogy a Catch the Eye és a kékkártyás lehetőség is rendelkezésükre áll a megszokott rendszerek segítségével az ülésterem bejáratánál. A kék kártyás kérdések viszont csak a frakció szóvivők hozzászólásai után használhatok. Úgyhogy átadom a szót a bizottság alelnökének, külügy és biztonságpolitikai főképviselőnek, Mogherini asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, a bagdadi, teheráni és damaszkuszi utcák tüntetéseket tapasztaltak az utóbbi időkben, és különböző folyamatok zajlanak ennek a hátterében, de vannak közös ügyek, és konkrét szakpolitikai intézkedésekből indultak ki a tiltakozások, de aztán a rendezés helyett szektás, korrupt megoldások születtek, és az emberek munkalehetőséget, életlehetőséget szeretnének. A mi hozzáállásunknak is vannak közös elemei. Az erőszakot elítéltük bármely fél részéről is, tárgyalásokat sürgettünk, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát sürgettük, és az erőszak cselekmények végét szorgalmaztuk. Továbbá, hogy a nemzetközi közösség tartsa tiszteletben a szuverenitást ezen országok esetében. Nézzük akkor a cím ben szereplő országokat. Irak helyzete egyedülálló, mert egy hosszú konfliktusból most lába kifelé, és rendezésre, újjáépítésre van szükség, ami megfelel az emberek törekvéseinek, lehetőségeket, jobb életet szeretnének. Ezeket teljesíteni kell a hosszú távú stabilitás érdekében. Az utóbbi látogatásom júliusban volt, hogyha nem tévedek, és láttam, hogy milyen nagyot fejlődött az ország a felkészülésben, a rendezésre, újjáépítésre, de azt is tapasztaltam, hogy a haladás mennyire törékeny. Ez is világossá vált. És a tiltakozások kezdetétől párbeszédre szólítottunk fel, és hogy a felek jogos aggájait kezelni kell, és ez még sürgősebbé vált. Irak esetében konstruktív felelősségvállalást szorgalmazunk a szomszédos országokkal, hiszen a régióban központi szerepe van, és egy fajsúlyos szóvivő az iraki békét szorgalmazzák az irakiak is, úgyhogy támogassuk őket, kísérjük Irakot a befogadó, igazságosabb demokrácia felé vezető úton. Iránban a gazdasági nehézség okozta frusztráltság váltotta ki a békés demonstrációkat, tiltakozást, és a békés tüntetők ellen a rendőri erőszak elítélendő teljes kivizsgálást sürgetünk az illetékes hatóságok részéről. Az iráni hatóságok jogát arra elismerjük, hogy megfelelő információkat, illetve az internet hozzáférhetőségét biztosítsák. Szeretném azt is hangsúlyozni, tisztázzuk, hogy ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy az atom megállapodás, az egyezmény irány